Az új projektek, új tevékenységek fényében ez majd sok lehetőséget, javítási lehetőséget is ad nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő napi rendi pont az Európai Ombudsman évi tevékenységéről szóló éves jelentés. Márconi kolléga négy perce kapja meg a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Mint minden évben, most is előttünk áll az Európai Ombudsman tevékenysége, és mindenképpen le kell vonnunk a következtetést. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a 298-as cikk értelmében hogyan kell eljárnia, és hogy mennyire fontos a feladata, az európai ombudsmenek hálózatával kapcsolatban, hogy garantálja azt, hogy a jó eljáráshoz való jogokat biztosítsuk az, az állampolgároknak az alapjogi karta megfelelő cikke értelmében. Tehát minden egyes személynek olyan elbánásban kell részesülnie a közintézményekben, amely világos, és főleg eh, amely gyorsan lefolyik. Az idén az Európai Ombudsman 2011-hez képest 2010-hez képest eh, eh, megfelelő módon járt el a bejelentések vonatkozásában. 2510 panaszt vett nyilvántartásba, gyakorlatilag 61%-a a panaszoknak interneten került benyújtásra, ebből 53% az ombudsman weboldalán jelent meg, azon nyomtatványon, amely 23 nyelven érhető el. A petíciós bizottság is jelezte, hogy nagyon rövid idő alatt megfelelő szolgáltatás áll rendelkezésre az interneten, amely garantálja a megfelelő eljárást. Mindenképpen 2011-hez képest csökkentek a pontosítási kérelmek, mert ez annak köszönhető, hogy az Európai Ombudsman tisztázott több kérdést, és így az információ kérések száma csökkent. Csökkentek a hibák is, tehát a nem megfelelően megfogalmazott kérések száma is, mert nem az ő kompetenciába tartoztak ez annak is köszönhető, hogy az Európai Ombudsman irodájában az eljárások megújultak. A 2011-es időszakhoz képest egyszerűsödtek. Nyilván ez a jó változás segített hozzá ahhoz, hogy az eredmények pozitívabbak lettek. Az állampolgárok által benyújtott Európai Bizottsági visszásságok száma viszonylag magas, 58%-os esetben a Úgyhogy a cél az, hogy az állampolgárok jobban szeretnének megismerni bizonyos területeket. A parlament kapcs- e, esetében azonban több mint felére csökkentek a visszáságok szemben a tanácsal a lezárt esetek nagy esetben pozitív eredményt jeleztek, és ez a tevékenység gyakorlatilag azt mutatja, hogy minden intézmény, amely részt vesz ennek a hálózatnak a munkájában, hatékonyan lép fel, hogy konkrétan megfelelően ö, reagáljanak az állampolgárok kérései. Egy ajánlással szeretném zárni. Egy kicsit kritikusan ö, szeretnék ö, megjegyezni annyit, hogy esetleg közvetlenül is hozzájuk fordulhatnánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Maconi asszony. Mindig nagyon kellemes találkozni önnel, és nagyon jó, hogy megint itt van nálunk, hiszen ez bemutat, be, bebizonyítja azt, hogy amikor szükség van segítségre, akkor ön mindig megjelenik itt. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, az egészségügyi biztos nevében jó egészséget kívánok önnek. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm, hogy beszámolhatok önöknek a 2011-es évről. Először is el szeretném mondani, hogy hálás vagyok a parlament folyamatos támogatásáért, amelyet az Európai Ombudsmannak nyújtanak. Ezen kívül köszönet a petíciós bizottság elnökének Márcóni asszonynak, aki alapos beszámolót készített a tevékenységemről, amit most hallottak. Többször is elmondtam már, a parlament együttműködés és a petíciós bizottság munkája jelentősen hozzájárulnak az Európai Ombudsman tevékenységéhez. Engedjék meg, hogy most a legfontosabb statisztikai adatokkal kezdjem. 2011-ben összességében 2510 panaszt kaptam állampolgároktól, vállalatoktól, civil szervezetektől, szövetségektől és más intézményektől mindent megteszek annak érdekében, hogy mindenki ügyével foglalkozzam, még akkor is, hogyha nem én hozzám tartoznak ezek az ügyek. Nem szabad alábecsülnünk azt, hogy milyen fontos az állampolgárok számára, hogy a legmegfelelőbb mechanizmus kezelje már a kezdet-kezdetén ügyüket, és hogy megspóroljuk nekik a frusztrációt, amit azok a késlekedések okoznak, hogy nem a megfelelő intézményhez fordultak. 2009. januárjában a weboldalamon interaktív útmutatót indítottam be, ez 23 hivatalos nyelven elérhető. Ennek célja az, hogy a lehető legjobb testülethez irányítsuk a panaszosokat, akár a saját munkatársaimhoz, a petíciós bizottsághoz, az Európai Parlamenten belül, vagy pedig a nemzeti regionális ombudsmenekhez, az egyes tagállamokhoz, a megfelelő Európai Bizottsági mechanizmusokhoz, a szolvithoz, vagy pedig a határokon átnyúló probléma megoldó központokhoz. 2011-hez képest csökkent a panaszok száma 111-el, és Személyben annak tulajdonítom ezt a tényt, hogy az interaktív útmutató segítségével a legtöbb állampolgár megtalálja, hogy hova kell fordulnia már az első lépésben. 2011-ben több mint 18 ezren kaptak tanácsot ezen útmutató segítségével. Ami a válaszokat illeti, illetve a panaszokat, amelyekkel foglalkoztunk, azt mutatjuk, hogy több mint 22 ezer állampolgárt segítettünk 2011-ben közvetlenül ombudsmani szolgálatokkal ezen túl. Több mint 295 ezer látogató tett, ö, látogató jutott el a weboldalra. 2011-ben azonban 396-ra növekedett a megnyitott nyomozások száma, ez 18%-os növekedést mutat. Ez a tendencia megerősíti azt, hogy az emberek megfelelő okok miatt fordulnak egyre inkább az Európai Ombudsmanhez. A megnyitott esetek legtöbb esetben állampolgár barátabb megoldást kerestek. Újfajta ö, megoldás is ö, került ide most, amikor nem voltam meggyőződve kezdetek kezdetén ö, olyan esetekről, hogy Európa intézményekhez kell fordulni. Pozitív jel az, hogy egyre kevesebb megjegyzést fogalmaztunk meg, az EU intézmények ugyanis megfelelően reagáltak ajánlásaimra, és proaktívabban lépnek fel, úgyhogy ez mindenki számára győztes helyzetet teremt. Ez mindig is jobb ö, megoldás. Az elmúlt három év során a kritikai megjegyzések ö, kicsit har, több mint 34 ö, volt, 2006-2008 között viszont 46. Elnök úr, tisztelt képviselő. Az idén az éves jelentésben megint csak bevettem a sztár eseteket, annak érdekében, hogy bemutassak arra, hogy milyen példaértékű adminisztratív gyakorlatok léteznek az intézményekben, azon testetek keretén belül, amelyekkel foglalkoztam, és hogy hangsúlyozhassam azt, hogy milyen fontos a feladata az ombudsman intézménynek, hogy megerősítse és mélyítse azt a kultúrát, amely a legjobb gyakorlatra vonatkozik. Tíz ilyen sztár, sztár eset található az idei évi jelentésben. Az intézmények hajlandósága az együttműködésre az ombudsmannal kielégítő eredményre vezetett, és hozzájárul ennek a szolgálatnak az eredményéhez. Megjegyezném azt is, hogy bizonyos esetekben maguknak, a panaszosoknak a konstruktív hozzáállása is segített abban, hogy mindenki győztesen kerüljön ki az esetből. Az Euróbarométer felmérése szerint az állampolgári jogokról, illetve az EU adminisztráció teljesítményéről, amelyet az Európai Parlament és az Ombudsman kezelt le, a 2011-es kiadványok értelmében a szabad letelepedés volt az egyik legfontosabb. A azután következett a jó adminisztrációs gyakorlat, majd az ombudsmannak célzott panasz. Másrészt 42%-ban válaszoltak úgy az állampolgárok, hogy nem elégedettek az átláthatósággal, és 52%-ban azt állították, hogy az ombudsmannak mindent meg kellene tenni annak érdekében, hogy az állampolgárok tudatában legyenek jogaiknak. Nos, 2011-ben a lehető legjelentősebb esemény megrendezésére került sor, idézem, a Lisszaboni szerződés el, meghozza eredményeit az állampolgárok számára, idézet bezárva. Nagyon sokan kiemelkedő személyiségek szóltak hozzá, az Európai Tanács elnöke Herman Van Rompuy úr, az Európai Parlament alelnöke Diana Wallis asszony, illetve Vivian Redding biztos asszony. Ezen kívül megjelent egy könyv is, milyen problémák megoldásában segíthetünk önöknek. Ez az új kiadvány információt szolgáltat nagyon sok megoldható kérdésben. Az ombudsman fennállásának történetében ez volt a legnagyobb igényt kielégítő kiadvány. Megragadtam azt a lehetőséget, amelyet szeptember 28-án a az International Right to Know Day biztosított, hogy felhívjam az adminisztráció figyelmét arra, hogy proaktívabban kell eljárnia. És a dokumentumokat állampolgár barátabb módon kell elkészíteniük. Ezen kívül weboldalamon további információk jelentek meg új esetekről, ez az új gyakorlat lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy már a kezdetek kezdetétől nyomon kövessék az esetek alakulását. Elnök úr, tisztelt képviselők, 2009-ben fogalmaztam meg feladatomat az Európai Ombudsmannak a következőképpen, idézek. Az Európai Ombudsman célja az, hogy fair megoldásokat találjon az állampolgárok számára az EU intézményekkel támasztott panaszaik szempontjából, dialógus teremtsen az európai állampolgárok és az Európai Unió között, és az uniós intézmények legmagasabb szintű hozzáállását érje el. Ezek legjobb végrehajtása céljából egy stratégiát foglaltam meg, ez az alapja kezdeményezéseimnek, mint ombudsmannek. Ezek közé tartozik például a panaszosokkal folyó dialógus megerősítése legyenek azok civil társadalom, vagy más érintett képviselők, a Lisszaboni szerződés értelmében, másodszorban pedig az ombudsman kollégákkal együtt az európai e, ombudsmani hálózata való együttműködés, ennek keretén belül megerősítve az ombudsmanok szerepét. Annak érdekében, hogy a lehető legfontosabb területen, az állampolgár barátság terén előrelépjünk, megfelelő szolgáltatásokat kell nyújtanunk az intézmények részéről. Ennek érdekében nem csak jogként szerepel a megfelelő adminisztráció, hanem az udvarias, segítőkész viselkedés az állampolgárok ügyének kezelése közben. Ezen kívül hajlandóság a magyarázatok szolgáltatása terén el kell ezen kívül fogadniuk az alapos vizsgálatot viselkedésük terén. Ezen ezek figyelembevételével azt a konklúziót vontam le, hogy esetleg érdemes lenne ezekkel kapcsolatban egy nyilatkozatot ö, ö, megfogalmazni. Itt a kezemben az a, nyilat, az a kiadvány, amely június 19-én született. Az Európai Unióhoz és állampolgáraihoz való elkötelezettség, az integritás, az objektivitás, a mások tiszteletbetartás és az átláthatóság a legfontosabb pontok ebben. Hálás vagyok a személyzeti főigazgatóságnak, hogy ezeket az elveket mindenki számára elérhetővé tette október 4-én a parlamentben. Elnök úr, tisztelt képviselők! Többször is elmondtam már, hogy az Európai Unió közszolgálatának nagyon fontos etikai normáknak kell megfelelnie. Nagyon fontos ez minden területen. Ezen kívül a jó administratív viselkedés terén is, mind explicit, mind implicit módon. A továbbiakban az nyilvános elvek megfogalmazásával nem újdonság teremtése volt a célunk, hanem hogy egyértelműen megfogalmazzuk azt, hogy mik az elvárások az, a, a, a közszolgálati tisztviselőkkel szemben az állampolgároknak. A, töble, a többletértéket azt képviseli, hogy folyamatos, konstruktív dialógus teremtődik a köztisztviselők között minden téren. Az elvek eh, megkettőzni kívánják a már létező eszközöket, eh, vagy helyettesíteni azokat, amelyek egyébként szükségesek. Inkább ötletbőrzének tekintem őket, és szeretném felhívni az EU intézmények figyelmét rájuk, hogy olyan kultúrát teremtsenek, amely tényleg a, a realitások talaján él. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Demodorosz úr. Most a, a bizottság nevében Sefkovics úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt ombudsman úr, a bizottság üdvözli ö, a ombudsman igen átfogó, nagyon alapos jelentését, és gratulálunk hozzá. Az ombudsman jelentése nagyon jó áttekintést ad az ombudsman múlt évi tevékenységéről, és nagyon jó forrásként szolgál, szolgál a többi intézmény számára is. A jelentés nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy mi is a mi közös célunk, az, hogy nyitott, hatékony, független európai adminisztrációt tudjunk nyújtani polgáraink számára. Személyesen is megköszönném Diamandurosz úrnak azt, hogy mindig hajlandó volt velünk együttműködni, és ösztönöz minket a még jobb munkavégés végzésre. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a politikai és a szolgálati szinten egyaránt, és ezt igen nagyra becsülöm. Több adatot írt jelentésében Mátszóni asszony és Diamandurosz is említett nagyon sok számot. Én is szeretnék most néhányat megemlíteni. A tény az, hogy az ombudsman, ombudsmanhoz való hozzáfordulások általában nagy részt a bizottsággal kapcsolatosak, egy kicsit kevés, kevesebb volt 2011-ben, mint 2010-ben, 56, 56 százalék volt, úgyhogy Persze ez természetes, hiszen az Európai Bizottság a legnagyobb intézmény, és végrehajtó hatáskörökkel rendelkezik, úgyhogy természetesen a megkeresések nagy része is velünk kapcsolatos. Hogy foglalkozunk ezekkel a panaszokkal? amik az um, um, ombudsmantól érkeznek. 365 megkeresés volt 2011-ben, a 2010-es 225 275-höz képes. Megpróbálunk mindenképpen minden esetben olyan helyzetet teremteni, amiből mindenki csak jól kerülhet ki, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból pozitív fejlődést tapasztalhatunk. A a bizottságnak irányított kritikai megjegyzések is csak 11%-át tették ki 2011-ben a velünk kapcsolatos megkereséseknek, úgyhogy ezek is csökkentek. 2011-ben a bizottság 25 választ adott az Európai Ombudsman kritikai megjegyzéseire, és 18 olyan eset volt, amely amely, ez, ez, amely ezekkel kapcsolatos volt. Azon kívül az informális eljárások száma 99 volt, amely az előző évekhez képest igen nagy növekedést jelent. Ilyenkor az ombudsman közvetlenül a polgárok felé reagál a kérdésre. Szeretném megköszönni az ombudsman úrnak azt is, hogy megszerez, megszervezte ezt a bizonyos konferenciát, illetve az, azért is, hogy nagyon széleskörű nyilvános meghallgatást szervezett a közszolgálati elvek témájában. Nagyon jó hozzájárulást ad ez, adott ehhez Barózó elnök úr is. Azt is meg szeretném erősíteni, hogy ezeket az értékeket becsüljük és alkalmazzuk is. És ki, le, ki le, szeretném emelni azt is, hogy ha bár a jelenlegi jogszabályok már is nagyon magas etikai mércét állítanak a tisztségviselők elé, nagyon, és betartjuk a jó ügyintézési és közigazgatási elveket. Ezeket újra meg fogjuk erősíteni, és föl fogjuk tenni az intranetre és a weboldalunkra is. Szeretném azzal befejezni, hogy még egyszer aláhúzom, mennyire örülünk a jövőben végzett munkának, mennyire várjuk az ombudsmannal folytatott jövőbeni együttműködést. Köszönöm szépen, ombudsman úr! Köszönöm. Most a pop frakciók nevében először az EPP nevében Jár úrnak adom meg a szót. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ombudsman úr, először is szeretnék az Európai Ombudsmannak a jó munkáért, és különösen a jó együttműködésért a petíciós szakbizottsággal köszönetet mondani. Azok a számok, amik az éves jelentésében szerepelnek, ezek világos nyelven beszélnek. 2011-ben eh, sokkal kevesebb eh, jelöltek ki panaszként, mint 2010-ben. Ugyanakkor vannak be nem fogadott beadványok is, mi sajnos a petíció szakbizottságban még egy jobb számarányért küzdünk, ami a befogadott indítványokat illeti. A munkája bebizonyítja, hogy ha fontos az átláthatóság szempontjából ez az intézmény és a demokratikus ellenőrzés szempontjából. A Európai Ombudsman az Európai Unió polgárai számára egy olyan hivatalt jelentenek, eh, ahova fordulhatnak, hogyha igazságtalanság éri őket az Európai Uniós intézményekkel való eh, kapcsolatokban, és hozzájárul az Európai Ombudsman ahhoz, hogy kézzelfoghatóvá, érthetővé és a polgárokhoz közelivé váljanak az európai intézmények. Meg kell állapítanunk egyértelműen, hogy az Európai Ombudsman ennek során nem fogatlan oroszlán, hanem nagyon is kemény kérdéseket tesz fel, és végigköveti szigorúan az akár hosszú ideig eltartó folyamatot is. Ezen a helyen nem akarom azt állítani, hogy a bizottság reszket az Európai Ombudsmantól, de mindenképpen tisztelik egymást, úgyhogy ez egy jó együttműködési mód, amit a jövőben is fenn kell tartani. És különös örömre ad számot, különös örömre ad okot számomra, hogy rendkívül zökenőmentesen működik a petíciós szakbizottsága való együttműködés. Az ombudsmanhoz való petíció és panaszbeadási jog, ezek kiegészítő eszközök, legalábbis így szerepel az éves jelentésben. Normális esetben azt mondanánk, hogy az ilyen kiegészítő eszközök adott esetben a kompetencia vitákhoz vezetnek, azonban hál' Istennek ebben az esetben nincsen erről szó. A petíciók és az ombudsman az intézet panaszok jól egészítik ki egymást, és az Európai Unió polgárai számára kétség esetén az ombudsman megfelelő formát jelent. Úgyhogy azt várom, hogy ez a jó közös munka, ez a jövőben is folytatódjon, és természetesen semmi sincsen, amit ne lehetne jobbá tenni. A jövőben még jobb együttműködést kívánunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most a szocialisták nevében Bostinár úrnak adom meg a szót egy perc. Domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, domnule... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ombudsman úr. Szeretnék gratulálni az ön által végzett munkához, Diamandóros úr ugyanis az éves jelentésében ismét arról számolhat be, hogy jelentős a politikai támogatása, és a munkáját ténylegesen elismerik. Ritkán fordul elő, hogy az Európai Bizottság is ilyen formában adózik elismeréssel az mások munkája iránt. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a közigazgatásnak a színvonala az ön intézményének hatatos együttműködése által javult. Úgy európai szinten, mint nemzeti szinten és nem csak a petíciós szakbizottsága való együttműködésben, hanem az elmúlt években valami együttműködési formában gyümölcsöző volt a kapcsolat. Sefkovics biztos úr, egy dolog azonban nyugtalanságra ad okot. A legtöbb vizsgálat az Európai Bizottság munkáját érintett tette 2011-ben, 2012-ben pedig a petíciós szakbizottságban szót ejtettünk a nem kellő átláthatóságról, az együttműködés hiányáról az Európai Bizottság eh, és az európai polgárok között. Ombudsman úr, én minden esetre minden jót kívánok, és sok sikert a jövőre, és nagyon remélem, hogy a nemzeti ombudsmanokat is meg tudja dőzni arról, hogy a tagállamoknak jobban ki kell szolgálniuk a polgárok érdekeit. Köszönöm szépen az ALDE nevében. Két perccel jártam meg ki asszonynak, adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a frakcióm nevében Diamandurosz úrnak szeretnék köszönetet mondani a jó munkáért és a cselekvőképességért, az átláthatóságért, és természetesen azért is, hogy a jó közszolgálati eh, alapelveket kidolgozta az Európai Unió számára. Az ön intézménye kiadta tehát a közszolgálati alapelveket, és ezért köszönet illeti őt, de ezzel egyidejűleg természetesen nem szabad elfeledkeznünk a Lisszaboni szerződés betartásával kapcsolatos feladatokról sem. A polgárok számára gyakorlatilag már a bizottság részéről is kiadhattak volna egy jó közszolgálati alapelvekről szóló dokumentumot, a bizottság ezt elmulasztotta. De hát most vannak előírások, amelyek végre hatályban vannak, és nagyon remélem, hogy a bizottság a hivatal idejének végéig egy kötelező érvényű jogszabályt képes kidolgozni a jó közszolgálati alapelvekről és az átláthatóság biztosításáról. Az, amit eddig önök nyilvánosságra hoztak, az gyakorlatilag csak eh, a hatályba lépését követően kevesebb átláthatósághoz vezetett volna. Úgyhogy ennyi évtized, ennyi, ennyi jövőbeli évtized számára jó lenne, hogyha valami maradandót is alkotna ezen a területen a bizottság és a parlament és a tanács egy jó jogszabályt fogadhatna el a bizottsági munka nyomán a jó közszolgálati alapelvekről. Köszönöm szépen, most Margarita Auken asszony kap szót a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, és mindenek előtt köszönöm Mácóni asszonynak ezt a kiváló jelentést. Igazából arra, ahhoz van kedvem, hogy hangsúlyozzam, hogy támogatja ombudsman úr azonbeli kérését, hogy ne csak kézikönyvet teremtsünk, hanem egy rendeletet fogalmazzunk meg, amely megfelel azoknak az ígéreteknek, amelyeket a szerződéseken keresztül a polgárainknak tettünk. Tehát, hogy támogatjuk őket, és hogy az európai intézmények most végre példával tudnának előjárni minden tagállamra nézve. Természetesen rendeletre van szükség ennek érdekében. Szeretném köszön, megköszönni a jelentést is, amely ö, támogatja Diamandorosz úr munkáját. Látjuk, hogy most szükség van annak bevezetésére, amelyet, a, amelyet úgy szoktunk nevezni, hogy a, a szolgáltatás központúság, tehát az európai polgárokat kell központba helyezni, nem ellenfélként kell őket kezelnünk, nem kell védekeznünk ellenük, hanem ki kell őket szolgálni. Nagyon gyakran találkozom ezzel a téves kultúrával a bizottságban, ahol a polgárokat ellenségként kezelik. Ezt meg kell szüntetni. Persze nagyon sok szép szó elhangzott már erről, de most a tettek mezeire kell lépnünk. Azon kívül szeretném aláhúzni, hogy kompetens tisztviselőkre van szükség, akik, akik a saját magukkal is jobban vannak, és ez a legjobb módozat arra, hogy a korrupciót is megelőzzük hogyha a korrupció él a közigazgatásokban, akkor nem tudunk átlátható módon nyitottan működni tehát ehhez kell a megfelelő rendeletet elké elkészítenünk. Aztán még szeretném kihasználni az időt arra is, hogy nagyon sokan beszéltünk arról, hogy Németországból nagyon sok ügy származik, más, orsz más országokból meg igaz igazából kevesebb. A petíciós bizottság ban tapasztaltuk ezt. Én úgy gondolom, hogy jó jelnek tarthatjuk azt, hogy ha sok jelentés, sok petíció érkezik egy országból, nem feltétlenül rossz ez, hiszen lehet, hogy csak azt jelenti, hogy a polgárok aktívak, hogy a civil társadalom aktív. Úgyhogy e, ez nem csak arról szól ez az egész, hogy a panaszok számát csökkentsük, hanem arról, hogy segítsünk egymásnak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Mazoni asszony. Köszönöm, Ogen asszony. A az északi baloldal frakció nevében Meyer következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként szeretnék Maconi asszonynak, a petíciós szakbizottság elnökének köszönetet mondani a jó jelentésért, amely teljességgel sorolja fel valamennyi fontos témát azokat a témákat is, amelyek szerepelnek az ombudsman éves jelentésében, akinek egyébként szintén szeretnék köszönetet mondani a jó munkájáért. Fontos számunkra, hogy a panaszokkal, a polgárok megkereséseivel foglalkozó hatóságok ezeket a panaszokat, megkereséseket komolyan vegyék, és polgárközeli módon reagáljanak rájuk. Egyszerűen az a fontos, hogy az európai hatóságok is foglalkozzanak érdemben ezekkel az ügyekkel, olyan időkben, amikor a válság alatt nyögnek európai polgárok milliói, és kétségbe esetten fordulnak a hatóságokhoz. Pont akkor fontos ez, amikor azt várjuk, hogy a bizottság gyorsan reagáljon a polgárok megkereséseire, és polgárbarát módon járjon el. Minutos, señor Köszönöm szépen, most két percre Szalabrákos úrnak adom meg a szón. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy örömmel képviselem ennek a testületnek az utolsó részét, és nagyon örülök neki, hogy egységes a véleményünk, és mindannyian gratulálunk Diamandoros úrnak a munkájához. Igenis dicséret illeti Diamandoros urat. aki eh, méltóképpen képviseli ezt a pozíciót az európai polgárok érdekeinek támogatásán A 2011-es e, jelentés értelmében 2510 panasz érkezett. Én úgy gondolom, hogy e, meg kell találnunk most annak a módját, hogy ez a nagyon fontos intézmény még jobban ismerté váljon az európai polgárok körében hiszen ne felejtsük el, hogy az Euróbarométer szerint az európai polgárok 42%-a nem elégedett az Európai Unió munkájának, adminisztrációjának eh, átláthatóságával. Márpedig ez nagyon fontos, ezért fontos ez az intézmény is, és ezért örülünk annak, hogy sikeres a munkájuk. A legtöbb megkeresés az Európai Bizottsággal volt kapcsolatos, körülbelül 52 százalékuk, ezért nagyon fontos, hogy egy olyan eszközt kidolgozzunk, amely az Európai Bizottsággal való együttműködést a polgárok javára tudja javítani, különösen akkor, amikor demokratikus deficit létezik. Gratulálok Diamandurosz úrnak a munkájához, és hogy ilyen kiváló módon végzi a munkáját. Azon kívül Maconi asszony munkájához is szeretnék gratulálni. Ő a petíciós bizottság elnökeként szintén gondoskodik arról, hogy a két intézmény jól működjön együtt. Szeretném még hozzátenni azt is, hogy a válság el fog múlni, úgyhogy az embereket, emberek bizalmát meg kell emelni az intézmények felé. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt ombudsman kedves kollégák! Macóni eh, elnök asszonynak a tevékenységre szóló jelentése bizonyítja azt, hogy az európai ombudsman az európai polgárok érdekében járt el, és ezért köszönet illeti őt. Nagyon jó az európai parlamenttel való együttműködése is, különösen a petíciós szakbizottsággal folytatott együttműködés. Szeretnék egy példát mondani, ami számomra nagyon precízen mutatja ezt. A petíciós szakbizottságban a 1800 beadott petíció mellett van egy külön jelentés is, amivel foglalkoznunk kell, amely a bizottsággal szemben benyújtott panaszokkal foglalkozik. Megállapítottam, hogy az elmúlt 16 évben csak 18-szor fordult elő, hogy en, ennek a specifikus eszköznek az alkalmazásához kellett nyúlni. Ez is nagyon jól megmutatja, hogy milyen korrekt és tárgyilagos módon folyik az Európai Ombudsmannak és az ő csapatának a munkája. Mindezek ellenére két szempontra szeretnék utalni, amelyek számomra az én tapasztalataim alapján fontosnak tűnnek. Az egyik ilyen szempont a még jobban javítható tájékoztatási és kommunikációs munkát érinti, ami a ombudsmannak a feladatkörét illeti. Ezen a területen számomra úgy tűnik, hogy a feldolgozott panaszoknak a 27%-a, amelyek ténylegesen az ombudsmannak a hatáskörébe tartoznak, gyakorlatilag megfordítva azt jelentik, hogy a nagy része a beadóknak nem jó helyre címezte a beadványát, tehát itt fontos a tájékoztatási tevékenység, és szeretnék, utatni, szeretnék utalni az osztrák közszolgálati televíziónak a nép ügyvigyével kapcsolatos tevékenységére, és nagyon remélem, hogy a következő tevékenységről szóló éves jelentésben láthatunk előrelépést az általános közszolgálati alapelvekkel kapcsolatos rendelettel kapcsolatban is. Jó lenne, hogy az Európai Uniós közigazgatásban ez már beérne, és nagyon tudom, hogy ezen a területen aktívan működik az ombudsman. Számunkra és számára is egy sikeres munkát kívánok ezen a területen. Köszönöm szépen. Tikeó asszonyi a szó egy percben. Nagyon köszönöm a szót, elnök úr. Az Európai Ombudsman 2011-es jelentése azt mutatja, hogy közvetlen támogatást biztosítunk az állampolgárok számára. Az ő érdekük, hogy együttműködjenek a nemzeti ombudsmanokkal is, hogy hozzáférhetőbb legyen mindez, az állampolgárok számára. Több mint 22 ezer állampolgárnak segített az, az ombudsman, 1284-en információt kértek, 18.274-en pedig tanácsot kaptak az interaktív útmutató segítségével az interneten. Tehát a beadványok zömét gyakorlatilag középpontba helyezték, vagy továbbították kompetens hatóságokhoz. A panaszok 61%-át elektronikus úton kapták meg. Köszönöm szépen, Eh, Tikau asszony, mostan spontán felszólalások következnek. Valesza úr, egy percben. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Az elkönyvelt előrelépések mellett a benyújtott panaszok esetében 2011-ben egy vissza a számok csökkenését tapasztalhatjuk. A jó együttműködés az európai ombudsman és a tagállami ombudsmanok között nagyon is hozzájárul tehát az Európai Unió intézményei működésének javításához, és ebből optimálisan profitálunk természetesen a más Európai Uniós intézményekkel való együttműködés területén is. Nagyon remélem, hogy a közszolgálati alapelvek kidolgozásában messzebb megyünk az eddigieknél, és az Európai Uniós intézmények, hatóságok, ügynökségek nem csak betartani fogják ezeket a szabályokat, hanem tényleges szolgáltatást nyújtanak a polgárok számára és hajlandóak lesznek ennek keretében a lehető legnagyobb előnyt nyújtani a polgároknak. Köszönöm szépen! Pregrászt asszony következik egy percben. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az ombudsman tevékenységéről szóló jelentést, és elismerem nagyon fontos szerepét abban, hogy az európai közszolgáltatás átláthatóságát emelje. A a korábbi biztos Dali úr lemondásával kapcsolatban felhozhatjuk ezt a példát, amelyel kapcsolatban az OLAF hatékonyságának erősítése fontosan, pontosan ugyanilyen fontos, valamint az alapjogi kartának a vonásai. Ennek fényében szeretném tudni, hogy az ombudsman úr megkívánja vizsgálni azokat a körülményeket, amelyeket, amelyek között az OLAF jelent jelentés született, ugyanis az eljárási integritása ennek az egész folyamatnak igencsak megkérdejelezhető. És egyébként köszönöm, hogy eljött a körünkbe. Elnök, köszönöm szépen. Báseszko asszonynak adom meg a szót egy percre. Köszönöm, elnök úr, a szót. Én is szeretnék Mácóni asszonynak gratulálni munkájához és ombudsmanunknak 2011-es tevékenységéhez. Üdvözlöm ezen kívül azt is, hogy a panaszok összessége fokozatosan csökken. Ezen kívül, hogy az ombudsman nagy számban foglalkozott olyan esettel, amely a, a hibás adminisztratív eljárásra vonatkozott. Ezen kívül Az ombudsman megtesz mindent annak érdekében, hogy csökkenjen azon ö, esetek száma, amelyek nem az ő kompetenciába ö, tartoznak, és megfelelő helyre irányítsa a panaszosokat. Ami az eljárás változtatását illeti, ez most már hozzáférhetőbb az állampolgárok számára. Üdvözlöm az együttműködést az Európai Ombudsman és a Nemzeti Ombudsmanek között. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretném kifejezni tiszteletemet és a beli örömömet, hogy milyen jó az együttműködésünk az Ombudsman úrral és a Petíciós Bizottsággal is, hiszen nagyon fontos céljaink eléréséhez segít ez hozzá, az, hogy az európai közszolgálat általános szolgáltatási kultúrája minél jobb minőségű legyen. A statisztikák alapján látjuk tehát, hogy a panaszok száma csökkenőben van, biztosíthatom önöket, hogy számunkra is nagyon fontos kérdés a, közt, a tisztviselők viselkedése. Ez olyan szempont, amit a mindennapi munkánkban mindig is magasan értékeltünk. Az Európai Bizottság átláthatóságával kapcsolatban is voltak kérdőjelek. Biztos, hogy van javítani való, biztos, hogy jövőre még jobban fogunk dolgozni, mint ahogy az idén dolgoztunk, de biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság az egyik legátláthatóbb közintézmény, amelyet Európában vagy akár a világon is találhatunk. De természetesen munkánk minőségét folyamatosan javítani fogjuk folytatni fogjuk az intenzív belső tréningeket tisztviselőink számára, és folyamatosan emeljük a, a, a jó köztisztviselői magatartás és az átláthatóság fontosságáról szóló információt, illetve az, hogy az informális eljárások még jobb alkalmazásra, aktív alkalmazásra kerüljenek, és ilyen módon felesleges bürokratikus teher, terhektől szabaduljunk meg. Természetesen a baráti, békés megoldásokat is támogatjuk, és ebben is szorosan együttműködünk ombudsman úrral. Úgyhogy önökkel és az ombudsman hivatalával folytatott jó együttműködés segíteni fog minket abban, hogy fejlődjünk ezen a téren. Hát láthatóság területéről még annyit, azt hiszem, hogy az elmúlt néhány év során igen sok erőfeszítést tettünk ezzel ennek érdekében, és nagyon sokat értünk el. Például a közös átláthatósági eh, adatbank. Eh, azt hiszem, hogy ez eh, máshol is található, talán Washingtonban van még egy ehhez hasonló, illetve Bécsben, és ez a ez a dolog egyre több vállalatot szólít fel arra, hogy ők is regisztráljanak. És ez a különböző ügynöki, ügyvédi vállalatok, ügy, ügyvédi cégek részvételét is magához vonza, és átláthatóbbá tesszük azt, hogy ezt a bizonyos, ez a bizonyos nyilvántartás hogy működik. Azon kívül a komitológiai nyilvántartásokat is átláthatóvá tesszük, tehát hogy hogy állnak össze a szakértői bizottságok, mik a rendjei, a tárgyalásoknak mik az eredményei, a vitáikat is nyilvánossá tesszük. Azt hiszem, hogy nagyon jó eredményt tudhatunk tehát magunknak ebből a szempontból is minden tagállamban. Ugyanakkor az euróba barométer statisztikái valóban korrektek, amik arról szólnak, hogy mennyire fontos az európai polgároknak az átláthatóság kérdése, és hogy ez időnként csalódást okoz nekik. De ennek ellenére állítom, hogy az Európai Bizottság és a Parlament az az két intézmény, amelyben a polgárok bizalma mégiscsak a legnagyobb, Valóban nagyon sok polgár van, aki bízik az Európai Unióban, az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a, a, a nemzeti intézményekhez képest még mindig sokkal magasabb mértékben bíznak bennünk az állampolgárok. Na most a Dali úrral kapcsolatos helyzet, és biztos vagyok benne, hogy ombudsman úr is reagál majd erre a konkrét kérés, kérdésre, mindenkit biztosíthatok abban, hogy az OLAF vizsgálata is olyan következtetésre nyújtott, hogy az OLAF jelentése jelentésével kapcsolatos eljárás teljesen megfelelő volt, a, a főtitkársággal kapcsolatban nem találtak semmi kivetnivalót, és ez a dohányipari vállalat a dohányipari irányelvre is elmondható, a dohányjal kapcsolatos irányelv késlekedés nélkül javaslásra fog kerülni, talán két-három hét múlva el fogjuk ezt érni, és biztosíthatom önöket arról, hogy a jelenlegi periódus alatt, időszak alatt még önökhöz is fog kerülni. Ez a javaslat nagyon ambiciózus javaslat lesz, ez amely az európai állampolgárok egészségét fogja védeni. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Parancsoljon, ombudsman úr. Köszönöm, elnök úr. Hadd köszönjem meg minden képviselőnek, akik a parlament nevében szót kértek, és pozitívan értékelték az Európai Ombudsman munkáját. Nagyon nagyra értékeljük az önök segítségét és támogatását, és tudjuk azt, hogy az önök támogatása és jó munkája csak növeli azt a felelősséget, amely a mi vállunkat terheli hogy jobban dolgozzunk, jobban működjünk e, közre a petíciós bizottsággal, annak érdekében, hogy jobban szolgáljuk az állampolgárokat. Nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm az ösztönző szavakat. Hadd mondjam el azt is, hogy több képviselő vetette fel a kérdést, a magas számú panaszok, illetve a, az alacsony számú e, elfogadható panasz kapcsán. Nos, ez azért történt, mert a három évvel ezelőtt bevezetett interaktív útmutató gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberek a jó oknál fogva fordulnak hozzánk. Ez a parlament évekig próbálta elérni azt, hogy kevesebb legyen az elfogadhatatlan panasszáma, és végre eljutottunk ide. Ez az egyik dolog, amiért rendkívül hálásak vagyunk a parlamentnek, hogy ezt javasolta nekünk. Bosztináró úr, köszönöm a támogató szavakat, és azt is el szeretném mondani, hogy mi a helyzet az ombudsman képzését illetve. Hogy fair módon járjak el, el kell mondanom, hogy Igaz, hogy a bizottság kapta a legnagyobb számú ö, panaszt, de hát a bizottságnál van a legtöbb ö, EU ö, dolgozó. De a sztár esetek közül ebből tíz volt, öt a bizottságot illette példaértékű munkájáért. Tehát gyakorlatilag vannak olyan esetek, amikor a bizottsághoz kell fordulnunk, hogy javítson az eddigi gyakorlaton, de ellenkező esetekről is tudunk, amikor dicséret éri illeti őket. Nos, ami a szabályokat illeti, jelte meg ki asszony otthonában, illetve hazájában és az önhazájában is jártam. Ezt a igazságügyi miniszterrel beszéltem, hogy hogyan lehetne javítani a közgazgatási szabályokon az EU-ban, hogy jobban szolgáljuk az állampolgárokat. A továbbiakban szeretnék gratulálni az ír parlament tegnapi döntéséhez, hogy jelentősen kiterjessze az ír ombudsman mandátumát. 114 új testület tartozik most már hozzá. Régóta esedékes volt már ez a reform, úgyhogy csak üdvözölni tudom kollégaként, és szeretném elmondani, mennyire örülünk ennek a fejleménynek. Parnagrászt asszony, ami a dohány irányelvet illeti. A válasz az, hogy az ombudsman mai napig semmiféle panaszt nem kapott az irányelv vonatkozásában. Ha viszont kapunk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy mielőtt a panaszosok hozzánk fordulnának, az Olafhoz forduljanak először, hiszen ez a megfelelő testület, amelynek biztosítani kellett azt, hogy minden megfelelő intézkedés foganatosításra kerüljön. Végezetül. Seftovics biztos úr Köszönöm, hogy hajlandó, megfelelő színvonalú közszolgálati tevékenységet folytatni. A célunk nekünk is ez. Szeretnénk, hogyha minél több barátságos megoldás születne, mert ez mindenki számára csak üdvözlendő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Máconi asszony. Nagyra értékeltem a ma esti vitát, hiszen nagyon jól mutatja, hogy hogyan lehet jó együttműködési hálózatokat létrehozni, amelyek eredményre vezetnek. Minden képviselő, a petíciós bizottság is rámutatott arra, hogy mennyire egyetértenek az európai ombudsman munkájának értékelésében, és hogy mennyire egyetértenek ezen munka célkitűzéseivel. Kétségtelenül van valami szinergia is a két szervezet között, amelyek segítenek nekünk, hogy a legjobb gyakorlatot kövessük. Az európai ombudsmannek már elektronikus lehetősége is van az állampolgárok megközelítésére. Ez az új eszköz is hatékonyabb munkát biztosít számára. Már máskor is sikerült segíteni olyan állampolgárok számára, akik nem megfelelő fórumhoz fordultak, és így a petíciós bizottsághoz irányította őket. Szeretnék itt köszönetet mondani az ombudsmannak, mert mindig pontosan rámutatott a petíciós bizottság feladatkörére, azt hiszem, hogy egy állampolgár panaszkodott a petíciós bizottságra, de nagyon korrekten járt el ebben az esetben is, és rámutatott arra, hogy milyen átláthatóak a jelentéseink. Sefko is biztos úr, önnek is köszönöm, hogy jelen volt itt a vitán, a mindennapi erőfeszítéseiért, hiszen kétségtelen, hogy ez így van, mindig meghallgat minket, és meg vagyok győződve arról, hogy az előre lépésre még van lehetőség. Biztos vagyok benne, hogy nem hiányzik a jó szándék. Nyilván jelentős egyszerűsítésre is van szükség, és arra is, hogy kisebb legyen a távolság az Európai Ombudsman és az állampolgárok között. Kérem Sefkovics biztos urat, kérem, komolyan foglalkozzon az európai állampolgárok érdekeivel. Köszönöm. Este informe lo votaremos mañana a las once y media. Ezt a, erről a jelentésről holnap fogunk szavazni 11 óra 30 perckor, most pedig akkor berekeztem az ülést. Holnap, eh, ma este 9 órakor folytatjuk a munkát.